Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kezdjük el a szavazást, amely nem lesz rövid. Írásos nyilatkozatokat tettek kollégák. Kekáinen Beszedevi kolléga, Sarbu kolléga, ők a Cápa halász flották ügyében tettek nyilatkozatot. A 123-as szikke az eljárási szabályzatnak érvényes ebben a tekintetben, és ezt a szöveget ezért továbbítjuk az aláírók aláírásaival, és a jegyzőkönyvbe is betesszük. A 62 per 2010-es Senshin belé Anibol Kelly és Takula nyilatkozat pedig a különböző sport ágak támogatásáról szól. A 123-as cikk értelmében ezt a nyilatkozatot is továbbítjuk még a mai ülés alatt az aláírt papírral. Ke- Kelly úr kíván megszólalni 30 másodpercben. Köszönöm szépen. Az aláíró társaim nevében, Ivo Bellet, Mary Hannibal, Hannu Takula nevében. Köszönöm szépen valamennyi kollégának, hogy aláírták a nyilatkozatot, és fontosnak tartom, hogy az aláírók majdnem 50%-a nő. Köszönöm ezt a hozzájárulást. Köszönöm Jön Sinishennek is az együttműködést. Talán ő is ejt majd néhány szót erről a témáról. Ö, hogy bizonyos sporteszközök a karácsonyfa alá kerülése ügyében támogatták javaslatunkat. Köszönöm, akkor rátérünk a következő, a 61-es számú nyilatkozatra, amit Bita Thompson, Elizabeth Lynn, Ilda Figueiredo, Karim Delli és Jacek Protasievics nyújtottak be a hajléktalanokkal kapcsolatos EU stratégiával kapcsolatban. Deli kolléga kért szót majd. Itt is a szükséges többség megvolt a 123-as cikk szerint, ezért ezt a nyilatkozatot is továbbítani tudjuk, és hogy egy jegyzőkönyvhöz mellékeljük. Deli asszony 30 másodpercben megszólalhat. Elnök asszony, kedves kollégák, meghatottan szólok önökhöz Thompson, Linne, Figueredo és Protafés kollégáim nevében is szeretnék nagyon meleghangú köszönetet mondani azért, hogy a 60 es nyilatkozatot támogatták. Az Európai Bizottság a mai napon zászlós kezdeményezéssel áll elő a szegénység ellen, a kirekesztés ellen, és hogyha most ezt a nyilatkozat is közé tesszük, akkor ez egy nagyon erőteljes üzenetet intézhet az Európa Bizottsághoz és a tagállamokhoz is. Itt az ideje, hogy fellépjünk, és konkrét ajánlásokat tegyünk, és valósítsunk meg. Legyünk éberek 2015-ig. Érjük el azt, hogy addigra senki sem aludjon az utcáinkon. Kellemes ünnepeket kívánok, és boldog új évet. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönjük szépen. És a kolléga kért még szót. Oliver! Eh oui. Euh, au nom de mes trois Három kollégám nevében, Peki Kennen asszony, Szárbú kollega közöm és Davis kollega nevében szeretnék nagyon meleg hangú köszönetet mondani annak a 410 európai képviselőnek, akik köszönetet mondottak és aláírták az írásos nyilatkozatot, amelyben azt igényeltük, hogy erősítsük meg a cápák védelmét mint tudják, egy olyan állatfajról van szó, amely rendkívül sérülékeny, és amelyet lemészárolnak a tengerenkben, levágják az uszonyaikat, és eh, a mm, megcsonkintások ott, ö, eh, után ott hagyják a döglött bálnákat a tengerben. Köszönöm szépen, hogy aláíták ezt a nyilatkozatot. Ez egy nagyon erőteljes jelzés lehet a bizottság felé azért, hogy erősítse meg a védelmi intézkedéseket. Grazie. Köszönjük szépen. Akkor rátérünk a